Jó reggelt. Kívánok mindenkinek, nem akarok tovább várni. Szerintem a hideg ellenére elkezdjük a munkát, meg is kezdjük a szavazást. Minden itt van nálam, a kódom, stb. Hallottam, hogy sztrájk is lesz. Én nem tudom, hogy a fűtők is sztrájkolnak-e. Persze, kávé. Nincs kávé sem ma. Ön önkiszolgálás van a kávénál, tehát Café Tugó, igen, ott van önök mögött a kávé. Így mondjuk ezt németül, Café Tugó. A hetedik napi rendi pont következik. Ez nem... Kilenckor szavazunk. Nem az én gondom, ha nem jönnek. Meg is kezdjük. Az audiovizuális médiaszolgáltatásra szóló irányelv alkalmazásával kapcsolatos szavazás. Eh, Boris úr jelentéséről van szó. Úgy gondolom, hogy eh, talán mondhatnánk valamit, hozzászólhatna valamit, miért megkezdődik a szavazás. Öné a szó. Köszönöm szépen, ez egy rendkívül fontos irányelv. Első alkalommal fogunk erről szavazni. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az európai piac mindenek előtt a fiatalok esetében azzal kell számolnunk, hogy nagyon sok a reklám, védeni kell a diszkriminációtól a piacot, és azt gondolom, hogy az irányelvnél nagyon kell figyelnünk Mindenek előtt az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Stefan Viaszolinak is szeretnék köszönetet mondani, és más munkatársaknak is. Örülök a szavazásnak, remélem, hogy sikeresek leszünk, ugyanis a következő három évben ezt az irányelvet figyelemmel kell kísérnünk, majd lehet, hogy módosításokra is szükség lehet, de összességében nagyon pozitív a mérleg, egy olyan irányelv, amelyre szükség van Európában. Általában összességében pozitív véleményt adhatok erről. Köszönöm szépen! Most pedig azt kérem, hogy kézzel szavazzanak. Nem igazán áttekinthető ez a terem. Vagy mindent elektronikus szavazással intézünk, vagy pedig ma délelőtt kicsit jobban kell gimnasztikázniuk, mint szoktak, mert különben nehéz lesz a számlálás, a szavazatszámlázás. A 30. 30. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 31-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 36-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 33-as, részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es két részben szavazunk, első részről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Az 54, 55-ösről van szó, bocsánat. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Semmi sem működik. Na, mégis. 7-11 arányban. Hannibal úrön támogatja? Vagy Hannibal asszonyon támogatja? Parancsolj. Mellette vagy ellene? Most mi van? Támogatja vagy ellene szavazat? 7-12 arányban elutasítva. 56-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. 67-es. Lezárom a szavazást. 7-12 arányban, 8-12 arányban elutasítva. Ön most támogatja? Ön támogatja, jó. 8-13 arányban elutasítva. 68-asról ugyanezt mondhatjuk, 69-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene Nos, még egyszer, jó. Tehát ki támogatja? A 71-esről van szó. Ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 71-es. Lezárom a szavazást. Tizenhét hét arányba elfogadva. A hármas is következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 88-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 88 esról van szó, tehát lezárom a szavazást. 14-15 jó, mindenkit számolok, nem kell félni, jó? Elfogadjuk, jó, elfogadtuk. Hol tartottunk? 89-es volt? Most arról szavaztunk? Nem. 89 támogatja ellene tartózkodás elfogadás. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 92-es 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es Libe 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 110-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 111-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadva 112-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadva 113-as, mellette ellene tartózkodás, elfogadva 114-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 115-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva megnyit. 116, megnyitom a szavazást elektronikus. Lezárom a szavazást. 9-15, 10-15 arányban elutasítva. 118-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es két részben szavazunk az első rész, támogatja ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes ellene tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, most elnézést, elnézést kérek. A 11-es volt? Nem tudom. Most jön a 11-es? Elfogadtuk a 10-est. A 11-es is elfogadtuk. Elnézést kérek, 21-en megszoroztak. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 24-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 7-16 arányba, ez azt 8, ugye? Hannibal kolléganő támogatja? Igen. 8-16 arányban elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os, 27-es. Bocsánat, 27-es. Mellette ellene elfogadva. 1-es. mellette Kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítva hármas, mellette ellene tartózkodás elutasítva négyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva ötös, mellette ellene tartózkodás elfogadva hatos, mellette ellene tartózkodás elfogadva hetes, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko. Egyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Igen, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a kettes javaslatot az Imkótól. Megnyitom a szavazást. Nyolc tizenöt arányban, ő nem elszava. Nem, bocsánat, 9-14 arányban elutasítva. Hármas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 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás el, elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A libe a következő, az egyes, mellette ellene tartózkodás, elutasítva a kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Há, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor az a következő négyet együtt, jó? A 7-től 11-esig, nem? Igen? Nem, nem, nem. Jó, nem. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Melyik 13-as? Akkor megnyitom a 13-ashoz az elektronikus szavazást. 13-as. Lezárom. 13-10 arányban elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. <clears throat> Akkor végszavazás következik, kártyával szavazzon. Kinél nincs kártya? Kinél nincs szavazólom? Hitelkártya van. Jó, akkor a Mastercarddal fog szavazni. Jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. <laughs> Tudom, hogy ellene szavaz. 20 plusz Hannibal kolléga, önnek van kártyája, jó? 21-3 arányban elfogadva, a liberálisokról van tehát szó. Három volt. Köszönöm szépen, Boris, gratulálni szeretnék. A liberálisoknak meg kell mutatni, hogy összefognak. Maradhat. Van még egy szavazás, Marike. A következő mindenképpen gratulálok. Lokegárd úr jelentése következik, és ki volt a másik kérdezőzőnök asszony? Most tehát Lökegárd úr jelen van a teremben? Tart bevezetőt a véleményhez? Úgy látszik, nem kíván szólni. Remek, akkor meg is kezdjük a szavazást. Egyes módosítás. Illetve összevonhatjuk egyestől ötösig a módosítókat? Rendben, akkor együtt szavazunk egytől ötig. Vagy nem? Kifogása van valakinek? Akkor egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva hetes két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást az egész véleményről. Lezárom a szavazást. Huszonkettő egy arányban elfogadva a vélemény. Mortannak gratulálok. Tudom, hogy nagyon intenzív, nehéz munka volt. Gratulálok tehát, és köszönöm. Nos, akkor jöjjön a következő napirendi pontunk, a 9-es. 9-es, ugye? Igen. Mari Terez Sánchez Schmid véleménye következik. A növekedés és a foglalkoztatás forrásait jelentő európai kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezése címmel. Tegnap koordinátori ülés volt, és ismét szóba kerültek a kulturális és kreatív ágazatok. Azt hiszem érdemes is itt elmondanunk, hogy tegnap a Kulturális Minisztérium új vezetője arra figyelmeztetett, hogy a Kreatív Európa címmel, névvel problémák vannak, ugyanis Franciaországban ez a név már foglalt, létezik Arab Kreatív Szervezet, és Franciaországban ragaszkodnak ahhoz, hogy ha az ő nevüket akarjuk használni, akkor azért jogdíjat kellene fizetnünk, úgy döntöttünk, hogy ehelyett inkább megváltoztatjuk majd a nevet, úgyhogy érdemes már most elkezdeni azon gondolkozni, hogy mi legyen a program új neve. Amúgy sem volt annyira népszerű ez a név. Jön akkor Mari Terez saját kezdeményezésű véleménye. Mari Terez, you have the floor. Mari Terez, a szó. Merci beaucoup, Doris. Euh, Köszönöm szépen, Doris szeretnék hozzászólni az első eszmecsere keretében a kultúra, illetve az alkotás elősegítése témakörhöz. Többféle téma merül itt fel. A lényegi kérdéseket többféleképpen közelítjük meg, de a lényeg az lenne, hogy az unió gazdasági fejlődését, növekedését, a foglalkoztatást elősegítsük a kultúra és az alkotás segítségével. Megjelent a bizottság közleménye, illetve a 2010-es zöld könyv alapján végezzük a, az egyeztetéseket, és így szeretnénk megfelelő lendületet adni ennek a területnek, hogy a céljainkat el tudjuk érni. A bizottsági közlemény számos javaslatot megfogalmaz. Emlékeztetőül. Nyilván nem kell részleteznem, hogy a válság hogy néz ki, ezt mindannyian tudjuk. Ez a témakör, illetve a jelentés arról szól, hogy hogyan lehet növekedést elérni, hogyan tudjuk a céljainkat teljesíteni. A kulturális és az alkotó terület a válság ellen ellenére jól működik, és a szociális társadalmi kohéziót erősíti. A 2020-as stratégia keretében az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés célját szolgálja. Mik a tétek? Kettős a célkitűzés, a kulturális, illetve a gazdasági jelleget tekintetbe véve kell ezt a területet fejleszteni, és a gazdaságnak itt tudunk használni, a jólétet itt tudjuk növelni. Az innováció, a versenyképesség, a szociális befogadás, a világra való nyitás kell, hogy a munkánkat kísérje, és a regionális, valamint a helyi érintettek játszanak itt főszerepet a foglalkoztatást, a növekedést így tudjuk szolgálni. Szembe kell nézni a mai kihívásokkal. A globalizáció hatásaival, az alkalmazkodás szükségességével, ugyanakkor forrás szűke van. Ez is nehezíti a helyzetet. A nemzeti, regionális, illetve a helyi hatóságok, az önkormányzatok ezekkel kell, hogy szembenézzenek a bejelentett intézkedések fényében meg kell vitatnunk ezt a témát, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ihletet adhat. Különböző számok szerepelnek a statisztikáink között, például az alkotóiparban 2010-ben összességében a centrum és periféria tulajdonképpen a GDP 7%-át termelte, 14 millió embert foglalkoztatott, és 860 millió eurós forgalmat bonyolított, 860 milliárd eurós forgalmat bonyolított. Tehát az unió gazdaságához képest erősebbnek, rugalmasabbnak bizonyult. Nem ingadozott olyan mértékben a termelékenysége, mint más területeken továbbá a fiatalokat nagyobb arányban foglalkoztatja, mint az ipar, a gazdaság egésze. Néhány példával illusztrálnám ezt, a CD, illetve DVD forgalom csökkent, a Virgin Megastore elbocsátott dolgozókat, eh, Franciaországban legalábbis, miközben nőtt az online forgalom, egy milliárd dollárt ért el a Facebook, és sajnos a gazdagok és a szegények közötti szakadék is nőtt a válság nyomán. A helyi, illetve regionális eh, tevékenységek között látványos a különbség. Fesztiválok voltak, például a kultúra fővárosai fellendítették a forgalmat. Minden euró megtérült a tőke áttételeken keresztül például a városi területeknek a fejlődése, az élete javult a kulturális fővárosok tevékenysége által. A kultúra kevésbé érzékeny a válság hatásaira, mint a többi terület. A gazdasági heterogén ökoszisztéma részei vagyunk, és nagyon különböző méretű vállalkozások dolgoznak a kultúrában. A közös identitást és az egymáshoz való közeledést, a párbeszédet szolgálja a kultúra. Az Európai Bizottság és a tagállamok egyetértenek abban, hogy célzottabb eszközöket, illetve adatokat kell bevetnünk és gyűjtenünk erről a területről. Elő kell segíteni a kreatív ökoszisztéma és a kultúra fejlődését, mégpedig hosszú távon, fenntartható módon. Szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak akik egyetértettek, hogy szakértőket hívjunk egy meghallgatás erejéig, és ők beszámolhassanak az adataikról. Most pedig nézzük a kultúra általános területét, Európa alkotó munkáját és a kultúráját segítik, fejlesztik, hozzáadott értéket jelentenek a termékek szintjén, illetve az élet egészét tekintve. Európa így maradhat a világ kulturális térképen. Továbbá a kulturális örökséget is gazdagabbá teszik. Az interkulturális párbeszédet erősítik, a nemzetközi kötelezettségvállalásainknak itt tudunk megfelelni az UNESCO, illetve a kulturális sokszínűség szempontjából is. A kultúra Fő városa, központja Európa, és a többféle kultúrát kell, hogy a sokszínűség jegyében összefogjuk, az európai örökséget ápolva, így tudunk új célközönségeket és résztvevőket bevonni, illetve az európai polgárok érdekeit így szolgáljuk. Nagyon fontos az itt felhalmozódott szaktudás, tapasztalat. Aztán például a luxus cikkek a kézzel készített mesterségbeli tudást hordozó termékek szintén nagyon fontosak, és a világban öregi, öregbítik a hírnevünket. Az egyik legnagyobb kihívása az alkotó mesterség. Melyek a nagy feladatok, a nehézségek ezen a területen? Először is a digitális átállás az új technológiák jelentenek komoly kihívást, illetve a kereskedelem, valamint a kalóz tevékenységek, a termékeknek a hamisítása, ezek ellen kell fellépnünk hatékonyan. Azután alulfinanszírozottak, mégpedig krónikus módon a kulturális, illetve az alkotó vállalkozások és szokatlanul magas kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. Ezeket kell kezelniük, szinergiákat tudunk kihasználni, új fogyasztási szokások alakulhatnak ki. Melyek az előremutató utak? Az Európai Uniónak többféle módon kell segítenie, hogy ez, a, ez az ágazat kibontakozhasson. És elsősorban a növekedés, illetve a munkahely, munkahely teremtés a fő szempont. Innovációra van szükség, újítások kellenek Elsősorban a digitális eh, termékeket kell fejleszteni, aztán több nyelvű termékekre van szükség a filmeknek a feliratozására, illetve szinkronizálására, mindezt sok nyelven, és a lehetőségek teljességét egy hosszú távú stratégiával tudjuk kihasználni, amit helyi és regionális szinten hajtunk végre, valamint a nemzeti szint részvételével. Fontos a fiatalokat bevonni, és a kiválóság központjai segítségével működhet mindez. Az oktatás az előfeltétele annak, hogy megfeleljünk a mai világ követelményeinek a szerzői jogok védelmét szintén biztosítani kell, Európa és világszinten harmonizálnunk kell a szabályokat, a versenyszabályokat és a szellemi tulajdonjogokat, a szerzői jogoknak a védelmét. Hogyan felelhetünk meg a fejlődés támasztotta elvárásoknak? új kereskedelmi modelleket kell kidolgoznunk, új piacokat és közönséget kell bevonnunk, és az egész területnek a fejlődését több módon kell szolgálnunk, finanszírozási forrásokat is biztosítva, beruházókat, befektetőket érdekelté téve a kultúra fejlesztésében, hogy együtt működhessen a gazdaság egészével ez a terület. Azzal szeretném zárni, hogy a strukturális alapokból kell forrásokat biztosítani az alkotó terület és a kultúra számára. Az Európai Unió költségvetéséből mintegy 1 milliárd euró szolgálja a kultúrát, a kohéziót, és ebből 400 millió eh, eurót lehetne közvetlenül ezekre a feladatokra fordítani a helyes gyakorlatokat kellene kicserélnünk, megosztanunk egymással, és a kulturális javak egyenlő elosztását e, kell garantálnunk. A nemzeti támogatási rendszereket össze kell hangolni a központi forrásokkal. Ezt külön hangsúlyozom. Középtávon meg kell találni a normatív elvárások, a versenyhelyzet, a mindenki számára hozzáférhető kulturális javak és a gazdasági növekedés közötti egyensúlyt, hogy az aranytojás tojó tyúkot ne vágjuk le. És hogyha mindezeket a szempontokat figyelembe tudjuk egyszerre venni, akkor tudjuk elérni a világversenyben a megfelelő helyet és a növekedést. Köszönöm. Merci, Marie Köszönöm szépen, Marie Terez. Santiago Fisas. Gracias, presidenta, y gracias, Maya Terez. Nos, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy igen, teljes és nagyon érdekes jelentés született. Néhány dolgot megjegyeznék, először is a statisztikákkal kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy demonstrálni kell a kormányok felé, a régiók felé, az önkormányzatok felé, hogy általában minden egyes kultúrába fektetett euró megtöbbszöröződik. Tehát megtöbbszöröző hatás jelentkezik sok területen, például a turista területén, a fesztiválok esete nyilvánvaló. Sok helyen ö, csökkentik a fesztiválok ö, finanszírozását, pedig jellemzően a fesztiválok nem csak helyi ö, közönséget vonzanak, hanem hát, ö, távolabbról is vonzanak látogatókat az adott országból, sőt külföldről is. És így aztán az egy-egy fesztiválba befektetett pénz az többszörösen megtérül. Ha jól tudom, akkor a statisztikai adat ötszörös átlag, tehát ötszörösen megtérül a turizmuson, illetve más bevételi forrásokon keresztül a fesztiválokba fektetett pénz. Szóval azt gondolom, hogy demonstrálni kell, ki kell mutatni a politikusok felé, azok felé, akik a kultúrával, sőt, főleg azok felé, akik a finanszírozással foglalkoznak, hogy megéri ezekbe a területekbe fektetni, és ráadásul ott van az örökségünk. Azt gondolom, hogy Európa egyik legfontosabb értéke az öröksége, és az egyik legnagyobb vonzereit is ez adja, éppen ezért fontos óvni és védeni. Ezen kívül megjegyezném, hát nem biztos, hogy megoldható a dolog, de érdemes lenne valamilyen európai szintű szponzorációs, mecénás szabályozást bevezetni, mint amilyen az Egyesült Államokban is van. Ennek keretében a vállalatok a kultúrába fektethetnének, és hát érdekükben is állna, hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor nehezebb lesz a finanszírozás megoldása. Ezen kívül megjegyezni még, hogy Spanyolországban van egy olyan rendszer, ami a kulturális 1% névre hallgat, tehát minden nagy közbefektetés, akár nemzeti, akár regionális szintű, 1%-ot kötelező módon a kultúrára, kultúrába való befektetésre fordít, akár mm, művek mm, vásárlásán keresztül. Nem tudom, hogy megoldható-e, hogy esetleg európai szinten egy hasonló szabályt vezessünk be, hatalmas költségvetéssel dolgoznak a legkülönbözőbb európai szintű beruházások. Jó lenne, hogyha ezeknek a költségvetéséknek az 1%-át mindig a kultúrára fordítanák kötelező jelleggel minden területen. Azt gondolom, hogy újító ötlet lenne, és hát lehet, hogy bizonyos ellenkezéssel is szembesülne, de azt hiszem, hogy érdemes megpróbálni. Köszönöm. Danke. Helga. Köszönöm, Helga. With you from the recent... Um, ezen a héten volt egy ülésünk, ahol azt vitattuk meg, hogy a bizottság javaslati, tehát hogy reformáljuk a and with the creators conference which uh, took place uh, yesterday. A jogdíjbeszedő társaságok reformjával kapcsolatban volt tehát szó egy reformról, volt eh, egy valaki a hollandok részéről, aki azzal érvelt, hogy a digitális forradalommal és az új disztribúciós lehetőségekkel itt rendelkezünk a digitális platformok révén, és a tartalomszolgáltató vagy a kreatív ágazatok eh, itt nehézségekkel szembesülnek, és a leg nem lehet egyszerűen mindent kihozni ebből, a kultúra értékét kell megjeleníteni, a digitális elosztási terjesztési lehetőségek a tartalomtól függenek végeredmény, hiszen tartalom nélkül nem lehet terjeszteni sem. A másik dolog pedig a kreatív konferencián ami elhangzott. Mari Terez ezt a jelentésben is szerepeltetni kéne, hogyha tényleg többet akarunk költeni, a, vagy beruházni a kultúrába, akkor jobb tárgyalási pozícióba kell hozni a művészeket, vagy a készítőket a producerekkel szemben. És az egyik javaslat, hogy a szerződéses jogot, vagy a kötelmi jogot is változtassuk meg, hogy itt előnybe kerüljenek azok, akik a kreatív ágazat termelői oldalán állnak, és azt kellene megvizsgálni, hogy a helyzetet hogy tudjuk itt javítani, és tisztességes fizetést tudjuk biztosítani a művészeknek. Interesting. Anybody else who wants to take the... Más Ja, formand, jeg kunne tænke mig lige tilføje et par ord i forlængelse af det, som Helga lige sagde, som jeg synes er meget rigtigt. Igen. Köszönöm szépen. Er enige om, Helgát szeretném kiegészíteni egy néhány pontban még. Azt gondolom, hogy akik jelen vannak itt a teremben, mert mm, azok egyetértenek abban, hogy a kulturális ágazatot támogatni kell, ez fontos dolog, és a bizottság dokumentumai is erre mutatnak rá. A nagy kihívás eh, abban áll, hogy a többi parlamenti képviselőt is meggyőzhessük arról, hogy ez egy jó gondolat. Itt eh, nincs sok értelme annak, hogy mi itt meggyőzzük egymást, és másokat pedig nem tudunk meggyőzni, és nem biztosítjuk a költségvetést. Hozzá nem csak a művészekről van itt szó, hanem európai növekedésről van szó. Tehát ezzel kell előállnunk, hogy nem a művészeket képviseljük, hanem az európai növekedés az, ami a tét ebben az esetben. Ezt kellene jobban képviselnünk a többi képviselővel szemben. Azt gondolom, hogy a jelentésben végig kéne venni azt is, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a kulturális ágazatot jobban támogassuk, és néhány gondolattal is előállhatnánk, hogy hogyan tudnak a gazdaság növekedéséhez hozzájárulni, az európai többletértékhez hozzájárulni. Ez egy olyan téma, amelyről sokan beszélnek, és azt gondolom, hogy hiányzik a felelős fellépés a kulturális ágazatból, olyan értelemben, hogy ők hogyan tudnának a növekedéshez hozzájárulni. Nekünk is kellene igényeket támasztani velük szemben, hogy mit tudnak ők tenni annak érdekében, hogy egy európai többletérték alakuljon ki. Érdekes, van-e más még? Ez lett volna akkor az első. Nem, még van. Nigel kolléganő. Van még? Igen, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság részéről szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, illetve a szakbizottságnak is a téma kapcsán elvégzett munkát. Tehát nagyon fontos, értékes terület a kultúra, valamennyien így gondoljuk, és ezért is érdemes mélyrehatóan konkrét intézkedések fényében arról tárgyalni, hogy hogyan támogathatnánk a kulturális területeket. Én úgy gondolom, hogy a bizonyíték alapú szakpolitikát kell itt követnünk, vagyis tudatosítani kell a tagállamok körében, hogy ez mennyire fontos, és a tavaly novemberi tanácsi csúcson rá is mutattak arra, hogy színvonalasabb statisztikákat kell gyűjteni a kultúra területéről, illetve a kreatív ágazatokból. Mindezt a bizottság szintjén, az Eurostat szintjén kell megtenni, és most indított egy tanulmányt a kultúra, illetve a kreatív ágazatok kérdéseit vizsgálva az Eurostat. Úgyhogy reméljük, hogy jövőre már arról is lesz adatunk, hogy milyenek a foglalkoztatási adatok ebben az ágazatban. Aztán ami a nemzeti kulturális a nemzeti kulturális tanácsok több tagállamban megvannak már. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a működését kell megfelelően irányítani, és a szeptemberi közleményünknek ez a lényegi pontja. Ezt igyekszünk úgymond eladni a a tagállamok, régiók, a városok számára a közleményen túl. Tehát szeretnénk, hogyha horizontális stratégiák alakulnának ki helyi, regionális, nemzeti szinten. Mert ez alapvető ahhoz, hogy a kultúra, illetve a kreatív ágazatok jól működhessenek. Aztán a következő fontos dolog, amit hangsúlyoznék, hogy az Európai Bizottság nemrég indított egy mintaprojektet a tisztelt ház kezdeményezésére. Köszönjük szépen! A kulturális sokszínűség gazdasági hatásairól szól ez a felmérés. Az innovatív ötletek, a kreativitás, illetve az infokommunikációs fejlődés közötti kapcsolatot vizsgálják, és természetesen ennek a tanulmánynak a sorsáról majd be fogunk számolni. Köszönöm szépen. Oui, merci beaucoup. Merci de toutes ces contributions. Igen, köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat. Úgy tűnik, hogy valóban nagyon fontos következtetések fogalmazódtak itt meg a bizottság tudatosításról beszél. Én inkább azt mondanám, hogy meg kell győznünk a tagállami érintetteket, hogy a kultúrát, a kreatív ágazatokat fejleszteni, képviselni kell, és ez költségvetésben is meg kell, hogy jelenjen a kultúrára szánt források méretében. Ahogyan hallhattuk is, a kutatás, a fejlesztés, az innováció területéhez hasonlóan kell támogatnunk a kultúrát, az alkotást, és minden eszközt meg kell ragadni, hogy a kreatív ágazatokat, illetve a kultúrát fejleszteni tudjuk. És valóban hozzáadott értéket tudunk így előállítani, és erre rá kell mutatnunk. A kultúra egyéb szempontból is nagyon fontos szerepet visz, milyen értéket termel, milyen értéket jelent az európai polgárok számára. Például a művészeti oktatás, a kulturális oktatás szintén nagyon fontos, és ez hozza az európai polgárok számára közel ezeket a területeket, és egy gazdasági dinamikára is tekintettel kell lenni, tehát a kulturális kivétel lenne a kulcs szó, amit ennek megfogalmazására használok, nagyon örülök annak, amit hallhattunk a bizottság képviselőjétől, hogy az Eurostat kezdi gyűjteni a statisztikákat, illetve hogy a felmérés megmutatja majd, hogy mekkora a foglalkoztatás és a gazdasági hatása ennek a területnek az európai gazdaság, illetve akár a világra való kihatás szintjén mekkora a súlya ezeknek a tevékenységeknek. Ezért is nagyon fontos, hogy a nemzeti, a helyi, regionális szinten párhuzamosan képviseljük ezeket a szempontokat, illetve segítsük a kultúra fejlődését. És ami a helyi, illetve regionális szabályokat illeti, a különböző alapok keretében a források felhasználása hatékonyan kell, hogy szolgálja a kultúra ügyét, és Például a struktúrális alapok célrendszerének része ez. Az itt tevékenykedő vállalkozások is hozzá kell, hogy férjenek a forrásokhoz. A nagy vállalkozások, legyen szó itt mondjuk az audiovizuális, vagy a mozi, vagy a film vállalkozásokról, és ettől a felső szinttől kezdve egészen a legkisebb vállalkozásokig, és nagyon fontos hozzájárulást tapasztalunk a gazdasági területen azután a kreatív ágazatok, ugyancsak a kultúra alapvető tényezői, és nagyon komoly értéket állítanak elő a gazdaság, a környezet, a fenntartható fejlődés szolgálatában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A más ágazatokkal való összefonódás nagyon fontos téma. Ezt szem előtt kell tartani. Tegnap a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy lesz egy meghallgatás áprilisban, ezért aztán az egész jelentés egy kicsit elhozódik őszre. A tervezet júniusra születik meg Marie Teréz, tehát nem áprilisban, hanem csak júniusban, hogy azt figyelembe tudjuk venni, ami a meghallgatás során előtérbe kerül, aztán szeptemberben fogunk szavazni. Ezzel a mai napi rendet befejeztük, mert a tízes pont az Európai Alapítvány statútuma pillanatilag nem tárgyalható, hiszen ez egy első véleménycsere lett volna Hírs kolléganővel, de ő sajnos egy másik szakbizottságban kell, hogy legyen. Ezt egy másik alkalomra halasztjuk. Nem sürgős, de nagyon fontos a téma. Azt gondolom, hogy európai alapítványjal sok mindent elérhetünk a kultúra érdekében, a kultúra támogatása érdekében. Úgy gondolom, hogy minden mindennel összefügg, akkor a mai napra elmondhatjuk, hogy a koordinátorok tegnap jó döntéseket hoztak, senki se körbenézek, senki se száfolja azt, amit mondok, van-e más, any other business az egyebek alatt, akkor Március 20-a 9 óra a következő egésznapos ülés. Köszönöm szépen a tolmácsoknak is, vagy kell, még kell, akkor tolmácsok maradnak, még szükség van. Most lesz, rögtön lesz egy ülés. Akik nem árnyék előadók, a Europe of Citizen témájában hagyják el kérem a termet. Tudni illik, most rögtön a European Citizenship Program lesz az, amiről tárgyalunk. Takola úr az előadó, én azt hiszem árnyék előadó.